január 19-i ülés jegyzőkönyveit és az elfogadott szövegeket közreadtuk. Van-e bárkinek valamilyen megjegyzés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs. Akkor ezennel ezt elfogadottnak tekintjük. Most rátérek a bejelenteni valókra. Két képviselőtársunk elhagyja a parlamentet február 12-től Diana Wallis asszony hagyja el az Európai Parlamentet. Szeretném neki megköszönni hosszú éveken át tartó konstruktív munkáját. De rossa kolléga február másodikától adja vissza a mandátumát az Európai Parlamentben. Ugyanez vonatkozik, amit elmondtam Dejanáról és De rossa kollégára. Személyesen is szeretném megköszönni neki a munkáját a négyes cikk harmadik bekezdése alapján az eljárási szabályzatban megállapítom azt, hogy ezek a képviselői helyek felszabadulnak, mégpedig a, az előbb említett időpontoktól kezdve. Herr Wille Itele hat mir mitgeteilt, dass er zum Mitglied Ile Vitele úr közölte velem, hogy az Európai Számvevőszék hez nevezték ki, és március 1-től ebben az évben felszabadul Itele úr helye. Szeretném azt is elmondani, hogy 25-én a Jogi Szakbizottság számos mandátumot a 8-as cikk 2 és 4-es bekezdés alapján megvizsgált, és egyhangulag azt javasolta, hogy a következő képviselők mandátumát érvényesnek tekinteti. Kuszkieri Caraballo, McIntyre, Malinov, Nilsson, Vilela, Zarduski, Zedu i Alabacht, Trematera Weidenholzer, Bratkowski, Kosche, Roata, Stadler, Kukovic, Van der Stoop, Miranda, O'Marie, Correa Zamora, Naranjo Escobar und Zuber. Ist da jemand gegen? Valaki ellenzi ezt? akkor ezen mandátumok érvényességét megerősítettük. Az Európai Néppárt eh, frakciója, a Szociáldemokrata frakció, az Európai Konzervatívok és Reformisták eh, frakció, illetve az Európai Egyesült Baloldal frakciója a parlamenti delegációkhoz, illetve a szakbizottságokhoz képviselőket javasolt. A jegyzőkönyvben megtalálhatóak ezek a kinevezések, hogyha ezzel kapcsolatban nem lesznek semmilyen fajta fenntartások, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A jogi szakbizottság a következő véleményeket adtak ki. 2009-es rendelet, az Európai Parlament és a Tanács rendelete, bizonyos jogszabályok kiigazítása kapcsán a szavazási eljárásra, mégpedig az ellenőrzésre történő szabályozási eljárásról van szó. Itt eh, nagyon hosszas eh, számok következnek, bizottsági, parlamenti dokumentumokra hivatkoznak, ezt most nem olvasom fel, ezt megnézhetik eh, a, az Európai Parlament honlapját, és így mindenkinek sok időt meg lehet takarítani. Most rátérünk a napi rendünkre. A január 19-én elfogadott napirendet láthatják. Valaki kére szót az elnökeketekezlet által január 19-én elfogadott napirendel kapcsolatban senki, akkor azt javaslom, hogy először is a január 30-ai informális ülésének következtetéséről szóló vita 15-10-10-ig következik. A kérdések órája a bizottság alelnökével 16-10-17-10-ig fog tartani, és a többi vitára pedig 17, 17 óra 10 perctől fog majd sor kerülni. Az Itogáis Angulo jelentés, remélem jól mondtam a nevét, mondja az elnök úr, e, ezt a hulladékezés irányát ezt át e, teszik csütörtökre. A csütörtökön a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatását e, elhalasztjuk, és ezt helyet cseréljük az Iturgáiz anguló jelentéssel. Ezután lesz egy rövid bemutatása a Régner jelentésnek. Ezen kívül a, a szavazatok közé bekerül egy NV jelentés, ezzel kapcsolatban senkinek nincs ugye kifogása nincs, akkor ezt így megállapíthatjuk, hogy ez lesz a napi rendünk. Most pedig rátérünk az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozataira a 2012. január 30-a informális ülés következtetéseiről. Ezzel kapcsolatban üdvözöljük Van Rompuy urat, az Európai Tanács elnökét, illetve az Európai Bizottság elnökét Barózó úrnak, és először Van Rompuy úr kapja meg a szót. Mr. President, uh, dear colleagues, over the last two years, az elmúlt két évben az európai vezetőknek néha nagyon nehéz és nagyon ö, fájdalmas intézkedéseket kellett tenniük azért, hogy stabilizálják az eurózónát. Erre szükség volt, és most már láthatjuk,